Okay, everybody, can you sit down? Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Please. Hang on. You have to hammer really. Will you... Quiet, quiet, quiet, quiet. We're going to... Halkan, halkan. Teszteljük a szavazógépeket. Kérem mindenki foglaljon helyet. voting cards. A szavazókártyákat kérem mindenki készítse elő. Nyissuk meg a szavazást. No, mine's not working. None of them are working. You put the timer on, not open the vote. <laughs> Sorry, we have a technical error up here, that's all. <laughs> right, okay. Test, test. Akkor teszteljük a szavazógépeket. Kérem, mindenki kényelmesen helyezkedjen el, szavazunk. Megnyitom a szavazást. Harminckét kártya, 27-28 emberen, 28 ember szavazott, 29 Right, two more. Két embert várunk még, hogy szavazzon. Még egy ember, még valaki. Az alelnöknek vannak itt problémái. Lezárom a szavazást. 28-an kényelmesen ülnek, és egy valaki kényelmetlenül. Ez a szavazás eredménye. Nem működik az alelnök úr kártyája? Nos, tehát egy plusz néppárti szavazat van, hogyha ez releváns lesz, akkor hozzászámítjuk. Akkor először is Werner Langen jelentéséről fogunk szavazni. Ez az első szavazási napi rendi pont származtatott ügyletek központi szerződő felek és kereskedési adattárak. Right, we ready. Jó, akkor mindenki tudja, hogy miről szavazunk. Lange jelentés. Mindenkinek megvan a szavazó listája? as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A jég kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum, a K kompromisszum a következő oldalon szóbeli módosítással az ECR részéről, akik ki akarják ezt egész, egészíteni azzal, hogy kivéve azokat, és ez megy addig, hogy ingatlanok, elfogadják-e a szóbeli módosítás mellette, most csak a szóbeli, mód, szóbeli módosítás ellene tartózkodás, akkor a szóbeli módosítást elutasítottuk, akkor szóbeli módosítás nélkül szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AL kompromisszum következik, az ötödik oldalon, négy részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, negyedik rész mellette ellene tartózkodás ezt elutasítottuk. Akkor következik az AM módosítás Okay. Okay. Right, it's okay. On, on, on our page 8, a split vote in seven parts. Hét részben szavazunk az AM módosításról. Micsoda módosítás ez? Micsoda kompromisszum? Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, negyedik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötödik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatodik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetedik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor mégiscsak kompromisszum volt, úgy tűnik. Következik az AN kompromisszum. A 10 a mi változatunkban a 11. oldalon, az elnökén a 13. oldalon, a N módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következik a 394-es. 394 okol, okol fogyott, a 393-as oka fogyott. 394-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A P kompromisszum szóbeli módosítása az ALDE részéről, amit megtaláltak, megtalálnak az anyagai között a szükséges, igazságos és így fontos, mellette ellene tartózkodás, ez volt a szóbeli módosítás elutasítva, akkor ezt elutasítjuk, ezt a kiegészítést, következik az AP, szóbeli módosítás nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az AQ kompromisszum, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az AR következik. Két részben. 18. oldal, nálunk 15. első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a S kompromisszum, elnök változatában 22. oldal, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következik az AT, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a U ugyanezen az oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A V mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A W mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A X következő oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A Y mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az két oldal múlva mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, következik a BA mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BB jönne, ha megtalálnám, de nincs BB, nincs BB, I'm uh, BB. I'm, I'm very sorry, Burkhard. This is, this is nothing to do with you. Okay. Nincs BB. Akkor a BC következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BD mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Aztán nem jön a BE, hanem a ZZ jön ez egy új kompromisszum. A 18 áról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a BE mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BF mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BG mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BH mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. A BI-t vadásszuk, mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. Nagyon nagy a zaj. BJ következik, mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. BK két részben első rész mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. BL következő oldalon. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ugyanez az oldalon BM mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következő oldal BN mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BU mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Markus. A MIFID szavazáson is mi fogunk beszélgetni. BQ következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, BR mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, BS mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, BT mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, BU mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, BV mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, BW mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, legalábbis úgy gondolom, megszavazták, ugye? BZ, mondja az elnök, BZ, BZ következik. És mi a bx -e? Mi van a bx -e? BX következik. BX, 38 cikk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, BY mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, most jön a BZ, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most következik a CA mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, CB mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, CC mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, CD mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kicsit halkabban CE mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. CF mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CG mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CH mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CI mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CJ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CK mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CL mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CM mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CN mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CO mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CQ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CR mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CS mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CT mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CU mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CV mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CW mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CX mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CY mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, CZ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, DA mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, DB mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, DC mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, DD mellette Igen, igen, igen. Kicsit előre szaladtam. 960 mellette ellene eh, tartózkodás elfogadtuk, PD mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, DE mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, DF mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, DG két szóbóli módosítás van, az egyiket a zöldek nyújtották be, ez hosszú, egyet az, az alde, ez pedig rövidebb. Nos, tehát sorrendben fogom ezeket ismertetni. Először csak a szóbeli módosításokról szavazunk zöld mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a de szóbeli módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítva, így a DG eredeti formában mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. DH mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most kezdődik az eleje az ABC-nek, A mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, B mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, C mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, D, illetve 134-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 137 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 140 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 141 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 145 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Check. <laughs> we... okay, what... <laughs> what fun. Compromise, compromise. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 154 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 158 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. L mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M vagy hatos? Nem. Ez azt mondja, hogy ha ez elfogadjuk, akkor a hatos fogyottá vált. Úgyhogy az elme kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 172 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 173 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva N mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. O mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 176-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nincs pesgő, 9-es, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ez a jelentéstevé, tehát elfogadtuk. Ön támogatta? Igen, akkor elfogadtuk. 179-es a következő, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Úgyhogy a 182-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Még mindig nincs pesgő 183 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 184 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 185-ös mellette. Nem, nem, erről. Ezek oka okafogyottá váltak, úgyhogy P mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Q mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. R mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 189 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 190 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, melle, ö, T mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. U mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B, V mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. W mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ...198 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Úgyhogy 15-ös jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Y mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 204 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Z mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette Nem? Azt mondja itt, hogy a többi fogyottá válik. Úgyhogy ez is? Nem? Nem. A jelentéstevő szerint nem. Tehát 17-esről szavazhatunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 206-os mellette ellene tartózkodás, elutasítva. AB mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. AC mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 214 mellette ellene tartózkodás mellette, 214 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AD mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 216 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 217 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AE mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem. AF kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk. G mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 220-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A H mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A I mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. És akkor most elektronikusan szavazunk az így módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Mindenki dolgozik? Még egy emberre várunk. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 igen szavazat érkezett, senki nem szavazott ellene, és nem volt tartózkodás sem. Egy pillanat. Most pedig a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Szeretne felszólalni, mielőtt szavazunk? Jó? A jelentéstevő most akar beszélni. Csak nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, mielőtt a jogalkotási állásfoglalást elfogadjuk, csináljunk egy első olvasatot júliusban, a júliusi héten, hanem egy teljes álláspontot alakítson ki a parlament, és úgy kezdjük meg a tárgyalásokat a tanácssal júliusban. A június túl rövid, júliusra javaslom. A, az első olvasatot végigvisszük szokás szerint, és akkor kezdünk el tárgyalni a tanácssal. A tanács eleve nem ért még egyet, tehát időnk van bőven. Köszönöm szépen egyébként a támogatást. Köszönöm szépen. Egy pillanat, várjanak. Az a javaslat, hogy a plenárison, a teljes plenárison szavazzunk erről, mielőtt megnyissuk a tárgyásokat az első olvasatról a tanácsa. És szokás szerint a tárgyaló csoport az elnök, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők lesznek. És a mandátum pedig a plenárison elfogadott mandátum lesz. Jó? Ezzel kapcsolatban van bárkinek hozzáfűzni valója, vagy megállapodhatunk ebben? Igen? Csak érzem, értem, hogy két éve vagyok itt, és lehet, hogy ez nem elég hosszú tapasztalat, de kérem, hogy magyarázzák el, hogy a folyamat szempontjából ez mit is jelent. Ez azt jelenti, mondja az elnök asszony, hogy a plenárison fogunk szavazni. Ez azt jelenti, hogy nem a, a, a záró szavazást akarják a plenárison? Vagy második olvasatot akarnak? Én a teljesen normális eljárást szeretném, amelyet eh, a szabályzat előír és a szerződések is tartalmaznak mi szerint megtartjuk a plenáris szavazást, és utána kezdünk tárgyalni. Jó. Tehát akkor az tárgyalások nem az első olvasatról fognak szólni, de le, valószínűleg lesznek a második olvasatról tárgyalások. Persze, hogyha a tanács mindenbe beleegyezik, akkor lehetséges, hogy nem is lesz második olvasat. Ám de ez azt jelenti, hogy a jelentéstevő azt mondja, hogy a teljes eljárást szeretné második olvasattal. Erről szavazzunk? Hogy ez az ügy elnézést, mondja a képviselő azt, hogy magyarázza el, hogy miért nem, Viki, elnézést, meg kell érteni az jelentést, de azt mondta, hogy az plenárison fogunk szavazni, a zárószavazás is ott fog megszületni, ez a parlament végleges fix álláspontja lesz, és hogyha ezt a tanács nem fogadja el, akkor jön a második olvasat, és kezdjük az egészet előről. Most pedig egy jogalkotási állásfoglalásról fogunk szavazni, illetve erről meg is nyitom a szavazást. Right, I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. 41 mellette, e, egy ellene és két tartózkodás. 36 mellette helyesbíti magát az elnök. Right. We now Right. Right. Okay. Okay. I will. Will those leaving do so quickly? Will those talk? Aki el akar menni, az kérem csendben tegye, és aki beszél, kérem fejezze be. Most pedig a betétbiztosítási rendszerekről fogunk szavazni. 138-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. I thought that would make you compromise A. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 139-es, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 27 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 20. 141 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Itt jön egy név, egy B kompromisszum két részben. Az első rész az a, a 10%-ig nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész arról szól, hogy a 10%-ot is bevesszük mellette, ellene, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Elnézést, elfogadtuk, mondja az elnök. Nem túl világos ez a szavazólista, sajnos. Tovább lépünk. 153-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 142 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 28 mellette, e, nem, ez okafogyottá vált, 29 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Júli 2 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 144 szobali kiegészítése mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Imko 13 mellette, ellenes, elutasítottuk. Imko 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 157 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum. Ez nagyon hosszú. Egész egybe mellette ellene tartózkodás, és utána jön a szóbeli kiegészítés a jelentéstevőtől, a hármas bekezdéssel kapcsolatban, az IMCO 15-re vonatkozóak mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 161 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 164-est ellenőrizzük. we are checking electronically Giegold's amendment 164. 164-es Giegold módosítás, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-13 ellenében. 165 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 38-as technikai módosítás nem számít, 167 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 168 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 169 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 170-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 171 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 172 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22 imko mellette ellene tartózkodás elutasítva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 200-as mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megosztott volt a társaság. 200-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-en mellette, 21-en ellene. 204-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 205 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 206 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 207 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 212 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 210 e, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 211 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Így kompromisszum két részben. Első rész invest, beruházások szociálisan felelősek mellette ellene tartózkodás elutasítva elutasítva, a második rész, a szöveg többi része mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. ...244-es módosítás mellette, 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 229-30 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 231 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 232 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 235 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 243 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 244 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Júri 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Imko 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 247 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 248 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es Júri mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62 és a többi mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 250. Ezt most töröltük, nem? 250-es másik aspektus, nem az, amit töröltünk, 250 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, IMCO 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 64 mellette, ellene. Bocsánat, kimaradt a 252-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő következik? Nem, ez még mindig ugyanaz. 29-es jön, 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Imko 29 volt, ez Imko 30 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 257 mellette, ellene, úgy látom, hogy elutasítottuk. Még egyszer, 257 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 258 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 259 szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 260 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 261 szóbeli módosítása mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 264 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, júli 12 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 265 mellette, nem, ez okafogyott, 266 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 266-ot ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 267 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Júli 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 268 mellette ellene tartózkodás K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 277 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 278 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 280 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 282 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 290 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 291 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81 mellette, 292 mellette ellene tartózkodás elutasítva, elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 297 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 298 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 299 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es okafogyott, 300-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 301 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 302 mellette ellene tartózkodás elutasítva, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 304 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 306 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 84-es okafogyott, Inkó 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ó, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 307 szobori módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 308 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90 mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 309 okafogyott, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 314 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 39 mellette ellene tartózkodás el, elutasítva, 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 315 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 316 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 317 mellette ellene tartózkodás elutasítva 318 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 98 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk Imkó 41 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 100-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 43 Imkó mellette ellene tartózkodás, elutasítva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így. A Júli és az Imko okafogyottá vált. S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. T mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 1-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk U kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 2-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 108 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 3-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk V mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 1-es sokafogyott. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 115 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 116, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy szám nélküli. Mi is ez? Mi ez itt? Azt hiszem, ez itt a 117-es, egy szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a 118 következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 2 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, nem. Ez oka fogyott, 119 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. X mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Y mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodás nem. Nem, azt mondja itt a papír, hogy a 128-as jön mellette, tehát ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 8 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 129 okafogyott, ez is, 18 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. De amúgy is okafogyott volt, 19 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Z mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 132 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 135-ös szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 137 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig az így módosított szövegről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 34 igen szavazat érkezett, 5 ellenszavazat és egy tartózkodás. Right. right, we'll now vote. Okay, we'll now... Jó. Kérem. Most a jogalkotási állásfoglalásra megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk az állásfoglalásról. Right, vote's closed. Lezárom a szavazást. 34 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 1 tartózkodás. Right. Right, now, um, rapporteur. Jelentéstevő. A jelentéstevő kíván bejelentést tenni azzal kapcsolatban, hogy szeretne az első olvasatban megállapodásra jutni? Äh, äh, Tudomásom szerint a magyar elnökség alatt a tanács utolsó ülésén ezzel foglalkoznak, tárgyalni fognak, és nagyon úgy tűnik, hogy van esély arra, hogy közeledünk egymáshoz. Szeretném megvárni, hogy a tanács a holnapi ülésén és az azt követő időszakban hogyan fejlődik, alakul, hogy talál -e közös álláspontot, aztán visszajön a szakbizottságunk elé, aztán tárgyalunk az árnyék előadakkal, és eldöntjük, hogy az első vagy második olvasatba, olvasatba megyünk. Meeting. Jó, tehát akkor a június 6-a hétfői ülésünk napirendjére föltesszük azt, hogy megvizsgáljuk, hogy az első olvasathoz kapcsolódó tárgyalási mandátumot el tudjuk-e fogadni. Okay, we know. Jó, akkor most 5 óráig felfüggesztem az ülést. Kérem, mindenki időben térjen vissza, mert Barnier biztos úr érkezik hozzánk ötkor. Kérem, jöjjenek vissza ide. A ver, señorías, acabó el recreo, vamos a empezar la sesión. Ale, asiento A, asiento Hölgyeim és uraim, a szünet után újra megkezdjük a munkát. Kérem foglaljanak helyet. Először is szeretném üdvözölni Bárnyi biztos urat, biztos úr eljött közénk, és csak korlátozott időnk van. A szokásos eljárást követjük. Először biztos úr mond egy bevezetőt, és önök kapnak szót utána ezt mecsere formájában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves képviselők, nagyon örülök, hogy egy újabb párbeszéden vehetek részt. Ahogy tegnap is erre sor került a Júri Bizottságban, Szakbizottságban. Ez számomra fontos párbeszéd, remélem, hogy önöknek is. Nagyon sok feladat áll előttünk, és ezeket értékelnünk kell. Két megjegyzéssel kezdeném a, arról a helyzetről, amelyben éppen találjuk magunkat. Először is a reformok ritmusával kapcsolatban. Úgy látszik, hogy egy kicsit elvesztettük a lendületet, a, elvesztettük a lelkesedést globális szinten és európai szinten. Már sokan azt gondolták, hogy a válságot magunk mögött hagytuk, és hogy a közadóságok, az állami eladósodásnak semmi köze nincsen a pénzügyi reformokhoz. Azt hiszem, hogy ezek a megjegyzések veszélyesek, és ezek csökkentik a reformokba vetett hitet és támogatást és ez arra bátorítja az egyes piaci szereplőket, hogy megint csak további rizikót, kockázatot vállaljanak. Azt hiszem, hogy újra kell találnunk a, meg kell találnunk a lendületet. Az, az Európai Bizottság teljesen elkötelezett, és az Európai Bizottságnak az Európai Parlament támogatására van szüksége. Először is az alapvető tanulságot kell levonnunk. A mikroszereplők magatartása a makrogazdaságra hatással van, és ezért akartunk mi, és akartak önök is, és az Európai Tanács is létrehozni 2011. január 1-től a szisztemikus kockázati elemző testületet. A gazdasági kormányzás csomag rendkívül fontos. Azt is tudom, hogy önök is hiteles stressz teszteket követelnek, és ezzel vizsgálják a banki rendszer megbízhatóságát. Két hete a plenárison beszéltünk az új stressztesztekről, amelyeket az európai banki hálózatok um, és testületek uh, vezetnek, amelyek szigorúbbak, mint korábban voltak, és uh, ez a peer review-kon keresztül valósul meg. Folytatnunk kell a pénzügyi rendszer megjavítását, helyrehozását egy olyan reformmal, amelynek a feladata a bizalom helyreállítása. Ez az első megjegyzés. Nem szabad alábbhagyni a elkötelezettség érzésének. Másodszor nagyon sok jogszabályalkotási mm, javaslat készült, az Európai Bizottság az év vége előtt, illetve nyár vége előtt értékeli ezeket a javaslatokat. A G20-ak elkötelezettségét is tartalmazzák ezek a Pittsburgh és a londoni találkozó után. Egy olyan csomagról van szó, amely jelentős és következetes az Amerikai Egyesült Államok, amely mm, ország eseményeit szorosan követtem, és amelyel igyekszünk együttműködni, és amely szintén elfogadott egy pénzügyi csomagot, ez is nagyon jelentős. Itt Európában egy újabb architektúrát kell létrehoznunk, a felügyelet újabb architektúráját, mielőtt egyéb lépésekre kötelezhetnénk el magunkat. Azonban biztosítani szeretném önöket arról, hogy a feladatom nem az, és a szándékom nem az, hogy évente 20 új javaslatot tegyek le az asztalukra. Azt gondolom, hogy a növekedés mértéke, szépen lassan kell, hogy növekedjen, de ezt ki kell egészíteni a helyreállítással. A helyreállításnak még nincs vége, a válságnak még nincs vége. Önökkel e, együtt a Single Market Act e, támogatását szeretném biztosítani, és, és e, a a való szembenézés úgy valósulhat meg, hogyha egy újabb, proaktív, a növekedés támogató jogszabálycsomagot fogadunk el. A kollégáimmal követtük a különböző javaslatokat. Négy nagyon fontos elvet szeretnék, elvre szeretnék emlékeztetni. Az egyik a globális koordináció. A G20 keretében ezért voltam több napig is Kíniába, Kínában, Indá, Indiában, Japánban, leszek a jövő év elején, aztán a Financial Stability eh, Board eh, munkáját követjük, és az amerikai hatóságokkal, amelyekre utaltam már, folyamatos párbeszédben vagyunk. És eh, ez folytatódik a jövő héten három napon keresztül. A második elv egy nagyon fontos um, lépésről lépésre való építkezés, nem pedig egy összecsapott struktúra. Nem lehet túlságosan gyorsan haladni, természetesen a magánszektort is figyelembe kell venni, és igyekszünk a lehető legszélesebb keretekben gondolkodni, és a magánszektor nem mindig veszi figyelembe azt, hogy a profitjuk egy részét a bank a saját hiányainak pótlására használhatja fel. A tőke csomag számos pénzügyi jogszabály hatását fogja majd vizsgálni. A harmadik elv az lehető legnagyobb pluralizmus az összes szereplővel, való párbeszédben a piac és a pénzügyi szektor szereplőivel. A lehető legnagyobb pluralizmusra van szükség, intelligens jogszabályalkotásra, és jobban kell ismerni az egyes szereplőket, mint ahogy ez volt néhány évvel ezelőtt. Egyes csoportok nagyobb nehézségekben vannak, mint mások Egyeseknek nehezebb hallat, hallatni a hangjukat, mint például a fogyasztói szervezetek, KKV-k, szak... A, hogy szervezetek és egyéb szervezetek, ezeket segíteni kell. A szakértői csoportokkal is egyeztetünk, őket is meghívtunk, és mély, mélyen elemeztük az összes szakértői csoport létezésének létjogosultságát a belső piaci főbizottság, főigazgatóságon, és az elkövetkezendő hónapokban ezeknek a csoportoknak a munkájának a kiegyenlítésén fogunk dolgozni, és eh, igyekszünk a fogyasztók és egyéb alul reprezentált csoportok érdekeit e szem előtt tartani. Csak öt csoportot fogunk megtartani, ebből kettő eh, csak és kizárólag azon csoportokból áll majd, eh, akiket eddig alul, táplál alul képviseltek. Az egyik ilyen csoport a, csop, a szakszervezetek csoportja, a másik pedig a pénzügyi szolgáltatások felhasználóinak csoportja és az, ezeknek a csoportoknak a főigazgatóságunk honlapján lesz egy külön oldala, központosított oldala. A harmad, végül pedig, ami a forrásokat illeti, az érintett, alul reprezentált érintett csoportok segítségére, megsegítésére kb. 1 millió eurót különítettünk el a 2012-es költségvetési tervben hogy a, a szakértői független szervezet tám, munkáját támogassuk. A civil társadalmat képviselő csoportot is természetesen komolyan veszük, és folyamatosan elemezzük a munkájukat, és igyekszünk a lehető leghatékonyabb megoldásokat megtalálni. A negyedik cselekvési tengely a jogszabályalkotókkal való partnerség. Itt találjuk meg a leggyorsabban a dinamikus kompromisszumokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egyszer szeretnék köszönetet mondani az önök rendelkezésre állásáért, az önök szakértelméért és segítségéért, amelyel lehetővé teszik azt, hogy ilyen fontos témákban előrelépjünk. Gondoljunk csak a felügyeletről szóló, vagy egyéb pénzügyi piacokra vonatkozó irányelvek és rendeletek jelentéstevőiről. Nos, ezek azok az elvek, amelyek a fellépésünket meghatározzák továbbra is. Erről szerettem e- volna emlékeztetni mindenkit. Emellett volt még egy téma, amely gyorsan meg kell egyezni, mindenféle késedelem nélkül. Szeretnék köszönetet mondani ennek, ezeknek a témáknak a jelentéstevőinek. Short selling jelentés, Pascal Kanfá jelentése május 17-én került sor ennek a vitájára. Három oldalú egyeztetés kezdődött tegnap, és ezt a vitát folytatjuk. Az Európai Bizottság továbbra is fontos szerepet játszik a kompromisszumok megtalálásában biztosítva az átláthatóságot és az államadóságot a szabályozás hatája alá igyekszünk veszni, illetve az ESMÁT is figyelembe véve a tagállamok fenntartásait ezzel kapcsolatban. A második a származtatott ügyletek és termékek kérdése amelyről néhány órával ezelőtt vitáztak. Ez nagyon fontos jogszabály, és nagyon fontos, hogy eh, minél hamarabb elfogadjuk ezt, a Werner Langen a jelentéstevője. Az egyik legfontosabb témáról van szó, a G20-ak napre, napirendjén is 2012 vége előtt szeretnénk ebben megállapodásra jutni, és remélem, hogy itt is hamarosan megkezdhetjük a háromoldalú egyeztetést. A harmadik eh, téma, eh, Bálc kollega eh, témája, a szolvability mm, kettes, és ez 2013. január 1-én lép életbe. A negyedik pont a betét biztosítások, Péter Simon, és a beruházók, befektetők kártalanítása, Ole Schmidt jelentése, ebben is nagyon gyorsan előre kell lépni. A fogyasztók védelméről van szó, az én véleményem szerint alul értékelik ezt a témát, vagy alulértékelték az elmúlt években. Rugalmasságra van szükség, főleg az Európai Bizottság részéről, és rendelkezésre állunk, és igyekszünk a rugalmasságunkról tanúságot tetni. Az, öt, tenni. az ötödik pont a biztosítási garancia alap. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy itt tavaly júliusban kiadtunk egy fehér könyvet, amely ezt a javaslatot más döntésekkel, a beruházók kompenzáció, beruházóknak fizetett kompenzációról szóló szöveggel igyekezett összhangba hozni. Néhány pont, néhány nagy új kezdeményezéssel, kezdeményezésről, amelyel az Európai Bizottság foglalkozni fog, ez tehát a jogszabályalkotói munka, munkát munka új témáiról van szó. A banki szabályozás az egyik. Ezzel kapcsolatban lesz egy irányelv, amely tartalmazza a felügyeletről és a felügyelőti szervek között együttműködésről szóló munkát, illetve lesz egy rendelet, amely a Bázel 1-es, Bázel 2-es, illetve Bázel 3-as javaslatokra fog épülni. Szeretnék köszönetet mondani a Karász jelentésért. Karász úrnak októberben készült ez el tavaly, és ez nagyon sokat segített nekünk a bázeli tárgyalásokkal kapcsolatban. Főleg, ami arra vonatkozik, hogy figyelembe kell venni az európai Mm, adottságokat, és nem szabad a, reális gazd, a reál gazdaságot veszélyeztetni hosszú távon. Nem engedhetjük meg magunknak azonban azt sem, hogy túlságosan gyengekezőek legyünk, vagy túlrugalmasak legyünk, nem, szeret, nem szabad a reformot kiengedni a kezünkből, és az európai szektor, illetve a banki ágazat európai adottságainak tudatában kell lenni. Másodszor, hogy a második nagy anyag, ami vár ránk, a válságról szóló állásfoglalás, Ferreira asszony állásfoglalásáról van szó. Ez az egyik legfontosabb reform, legfontosabb feladatunk. A januári konzultáció nagyon nagy sikeres, nagyon sikeres volt. 150 választ kaptunk, ezek majdnem mind kifejezetten használható és jó minőségű válaszok és Eliza Ferrerával is együttműködünk a jelentéstevővel, illetve a nemzetközi partnereinkkel, hogy koherens módon, következetes módon tudjuk ezeket az intézkedéseket a versenyképesség keretében elemezni és előkészíteni. A harmadik fontos terület a MIFID reformja, és a MIFID felülvizsgálatával kapcsolatban ambiciózusak vagyunk, minden érdekelt felett meghallgatunk, nem csak a Goldman Sachs-ot vagy a JP Morgan-t, a lehető legelfogadhatóbb felügyeletet szeretnénk létrehozni, méltányos versenyt és nagyobb átláthatóságot ebben az ágazatban. Hát ez nem lesz nehéz. A negyedik pont a vállalati, illetve gazdasági vállalati kormányzás kérdése a Ashley, Foxnak, Ashley Foxnak a jelentése rendkívül fontos. A, itt a részvényesekről, illetve a felelős vezetőkről van ebben szó, amely szintén egy ambiciózus téma. Ugyan ezzel egy időben beszélnünk kell a pénzügyi, a nagy, hatalmas pénzügyi kielégítések témájáról, amely megmagyarázhatatlan és felfoghatatlan ilyen megszorítási intézkedések között. A versenyképesség hiányának érve az én véleményem szerint itt nem fenntartható, nem tartható és nem szabad eh, erősíteni az excesszív eh, kockázatvállalást, eh, sokkal inkább a józanabb, szigorúbb, megalapozottabb, bizalomra alapulóbb ellentételezés és fizetés, kifizetés politikáját kell követnünk. Európában e, ebben az összefüggésben nálunk a legszigorúbbak a szabályok már eleve. Nem gondolom, hogy az Európai Bizottság e, e, itt példaértékű szerepet játszik. A szerv hármas irányelvről van szó, amelyet a jelentéstevővel igyekszünk tisztázni és egyeztetni. A szabálysértési eljárások folynak továbbra is azon tagállamok ellen, amelyek az átültetésről még nem számoltak be az Európai Bizottságnak. Végül pedig a Minősítő ügynökségek munkájáról is beszélünk még, és ezzel is foglalkozunk az év végéig, és ezzel a témával kapcsolatban igyekszünk még messzebbre eljutni. Itt megpróbáltunk lehető legjobb eszközöket találni arra, hogy nagyobb, mm, hogy sokszínűbb legyen a piac. Nos, az el, Barozó elnök úrhoz hasonlóan, tehát én ezeket a témákat tartom fontosnak, a megerősített átláthatóságot a feltörekvő országokban való beruházások terén, főleg, de nem kizárólag a kitermelő iparágakkal kapcsolatban. A beruházás átláthatóságának a szabályai rendkívül fontosak. Nos, elnök úr, elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem, de pontosan akartam fogalmazni. Folyamatosan résen van a csapatom, hogyha fogalmazhatok így, és a legfok, legfontosabb témákat soroltam itt föl, és ezeken folytatjuk a munkát, az ambiciózus és elkötelezett munkát. Nagyon fontos, hogy ismerjük a játékszabályokat, hogy levonjuk a tanulságot a válságból, és ne adjuk fel a lendületet. És szeretnénk önökkel és a többi szakbizottsággal szorosan együttműködni proaktív szabályozást, dinamikus szabályozást folytatni, hogy erősítsük a polgárok bizalmát az európai intézményekbe. Az európai polgárok ugyanis türelmetlenül egyes esetben már szinte felháborodottan várják az új szabályokat. Köszönöm. Merci, monsieur le commissaire. Je vais commencer par donner la parole. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdem, hogy a koordinátoroknak adom meg a szót. Először Gozesz úr, utána Bulman úr. A liberálisok és a zöldek jönnek tehát. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nem fogok kérdést feltenni önnek. Mégpedig azért nem, mert egy olyan képet vázolt föl előttünk, amely nagyon is aktuális, és nagyon komoly javaslatokkal kezdte a felszólalását azzal a helyzettel kapcsolatban, amely azt mutatja, hogy az intelligens reformok iránti ízlésünket, illetve étvágyunkat kezdjük elveszíteni mi is, és az állampolgárok is, csak úgy, mint a parlamenti képviselők nagy része. Ennek a szakbizottságnak a politikai frakciókon túl az is a feladata, hogy próbáljunk meg az általános európai érdekeket megvédeni, és a lényeges kérdéseken dolgozzunk. Ezért nagyon fontos az, hogy a különböző frakciók adják azokat az előadókat, akik a különböző csomagokat, csomagokért felelősek, és azért olyan rendeleteket szeretnénk kidolgozni, amelyeket nem fogunk elvetni csak azért, mert vége van a válságnak. Ezért nem fog kérdéseket feltenni, biztos úr, csak annyit szeretnék elmondani önnek, hogy itt a parlamentben támogatjuk önt, mégpedig nagyon nagy többségben támogatják önt a képviselők. Nem felejtettük el az ön nyilatkozatait akkor, amikor bemutatta terveit a parlamentnek. Megállapítjuk, hogy az a menetrend, amelyen elindult, amelyet felvázolt, azon el is indult, és halad rajta, még akkor is, hogyha nehézségekbe ütközött. Nagyon sok ellenséges vagy ellentétes hatás éri önt, de mi sem akarunk hát, meghátrálni. Kicsit frusztrált vagyok, mert uh, én is kiosztottam a jelentésemet a kollégáknak, és hát nagyon sok érdekes tapasztalatom volt ennyomán, de azt szeretném elmondani, hogy barátom Údó és Sven, és még sokan mások is, minden jelentése nagyon sokan jelentkezünk, és ezeknek a jelentkezőknek a minősége mutatja, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezeket az ügyeket. És aztán ott van az a kapacitásunk, hogy nagy, széles körben együtt tudunk működni, és pragmatikus, hatékony megoldásokat tudunk találni. Biztos úr, nem akarom eh, ki, visszaélni az idővel, hanem szeretném megköszönni önnek a jelenlétét, és elmondani önnek, hogy számíthat ránk, ahogy mi is számítunk önre, annak érdekében, hogy előmozdítsuk ezen szabályozásnak az ügyét. A következő dossziékkal kapcsolatban a néppárt, hiszen mi többen vagyunk, mint a többi frakció, ezért több jelentést is kapunk. Tehát sok jelentésünk lesz, de a kollégáink támogatni fognak minket megfelelő szellemben, a közös európai érdekek mentén fogunk fellépni. Az elkövetkezendő témákkal kapcsolatban tudom, hogy ön nem fog csalódást okozni nekünk azokkal a szövegekkel, amelyeket be fognak nekünk nyújtani. Még akkor is, hogyha vannak olyan országok, a nagy víz túloldalán, amelynek a sajtójában bíráló hangokat is hallunk. Úgy gondoljuk, hogy mi, biztos úr és ön olyan szövegeket tudunk majd létrehozni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy rendet tegyünk a pénzügyek területén. Ön is beszélt a juttatásokról és a jövedelmekről, illetve arról, hogy ezeknek az átutalásait igazolni kell. Fel kell nyitni azoknak a szemét, akik az a jogszabályokat majd átültetik. És mivel én is aláírója vagyok ennek a felhívásnak, nagy örömmel állapítom meg azt, hogy ön is figyelembe vette azt, amit kért a, a képviselőktől is, hogy legyen szimetria a lobbyban. A lobby információforrás, ingyenes információforrás nyilvánvalóan, Azonban ahhoz, hogy hatékony legyen, az kell, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy többféle jövőképet lássunk különböző megközelítésekből, mindenki a saját érzékenységeit figyelembe véve tudjon közülük választani. Biztos úr tudja tehát, hogy ön mögött állunk, sőt, talán ön előtt, hiszen bizonyos ötleteket mi adtunk önnek, és ön átvette ezeket. Nagyszerű együttműködést tapasztalunk az, egység, az egész Európa érdekében. Elnök, köszönöm szépen, Jean-Paul. Unnan úr kapszott. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nap mint nap fel kell tennünk a kérdést, hogy az euróövezet képes-e megoldani a problémáit hogy a nyomást kibírja, amelyet többek között a piacok szerveznek, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy politikai választ adjunk. Olyan választ, amely erősíti Európát, az eurót, az euróövezetet. A frakcióm nevében azt kell, hogy mondjam, jó dolog, hogy olyan tárgyaló partnerre leltünk önben, aki válaszol, aki meghallgat bennünket, és aki képes és hajlat most arra, hogy vitázzon velünk. Ez így jó dolog. És ami a részleteket illeti, a jövőbeli tárgyalásokra ez a feltétele a közös sikerünknek. Két dolgot szeretnék megemlíteni, mindkettő a körmünkre ég időközben. Egyrészt Görögországról van szó, de természetesen más tagállamok is szóba kerülhetnek továbbra is nehezedik a helyzet az alulszabályozott termékek miatt és az alulszabályozott szereplők miatt. Hogyha arról folytatjuk a vitát, hogy Görögországban hogyan, hogyan folytatódjanak a dolgok, illetve más országokban is, és felvetődik újra csak a CDS kérdése, mi lesz a CDS-ekkel, mi lesz a jövőbeli szabályozással ezen a területen, azt kell, hogy mondjuk, hogy az előadó vezetése alatt, a shortselling szakértő kollégánk vezetése alatt sikerült sok mindent elérni, de a tanács nem hajlandó válaszolni eléggé egyelőre, mert a CDS alatt nem sikerült megállapodnunk. Láthatjuk, hogy a piacok hogyan reagálnak, milyen kérdések vetődnek fel a CDS-ek mérete miatt ezt megtehetjük-e, vagy mást megengedhetünk-e magunknak. Tehát láthatjuk, hogy egy olyan probléma halmaz ez, amelyet még régóta nem kezeltünk. A másik a hitelminősítők, a itt is természetesen vannak szereplők, akik nem felelősen viselkednek. Újra és újra azt látjuk, hogyha egy ország strukturális reformokba vág bele, hogyha egy ország kész arra, hogy a költségvetését felkészítse a jövőre, akkor egyszer csak megjelenik egy hitelminősítő, és gyakorlatilag tönkreteszi azt, amit javasolt az érintett kormány, és mi mindig nem találtuk meg a megfelelő végrehajtását azoknak a jelentéseknek, amelyet itt elfogadtunk a parlamentben. Európai szabályokra, elkötelezettségre van szükség európai szinten, hogy kikeveredjünk ebből a politikai csapdából, és egy egészséges gazdasági fejlődés útjára léphessünk az ön támogatására. Számítunk, az ön elkötelezettségére szükség van, ne adja fel, mert ez a közös siker alapja. Köszönöm, Sven. Bocsánat, bocsánat, egy pillanat. Először a liberálisok. Ebben a szakbizottságban mi mindig nagyobbak vagyunk, mint a zöldek. Muszáj sorrendben mennem. Csendet kérek. Biztos úr, Szeretném üdvözölni azt a módot, ahogy a parlamenti párbeszédet kezeli. Bizonyára tudja, hogy nem mindig értek önnel egyet, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon udvariasan fejti ki a véleményét, és ezt mindenképpen szerettem volna önnek elmondani. És persze ez rendkívül fontos, amikor politikusokkal bánik, és ön maga is politikus, hogy tiszteletbe tudjuk tartani egymást, még akkor is, hogyha nem osztjuk teljes mértékben egymás véleményét. Azt is szeretném elmondani, hogy én, mint egy liberális, még én is tudom, hogy muszáj szabályoznunk bizonyos pénzügyi entitásokat, de nem minden kolléga egyformán fejti ki ezt a véleményt, és szerintem nagyon fontos az, hogy jó működő pénzügyi piacunk legyen, ezt hangsúlyozni kell. Jó bankokra van szükségünk. Szeretném ezt kimondani. Szükség van arra, hogy ezt kimondjuk. Mert vannak olyan emberek, akik még hallgatnak is minket, hallgatják, hogy mi zajlik ebben a szakbizottságban. Bizonyos országokban a problémák, például Görögországban, főleg azért merültek fel, mert olyan politikusaik voltak, akik nem megfelelően ha irányították az országokat. Én is olyan országból jövök, akik 15 éven keresztül rengeteg hibát követtek el, úgyhogy mondhatom ezt és ezeknek a politikusoknak vállalniuk kell a felelősséget. És akkor most a kérdések. Sharon Bolsa költünk önnek a kompenzációs rendszerekkel kapcsolatban egy levelet, és szükségünk van az ön segítségére különben, majd a tanácsban elakad a dolog. Hiszen mi kisebbség vagyunk, és tudom, ismerem az ön aggájait, de azt gondolom, hogy szükségünk van egy kompromisszumra. meg kell próbálni legalább a nyári szünetet egy vitát lebonyolítani, hogy júliusban szavazhassunk, és remélem, hogy ön tud nekünk segíteni ebben. Hiszen különben, és egyetértek önnel ebben, van több szabályozás és irányelv, de néhány ezek közül a fogyasztók számára fontosabb, mint más. És Számon úr, valamint a a biztosítási garancia rendszerek és az ehhez kapcsolódó egyéb rendeletek nagyon fontosak, el kellene őket fogadni, és számítok az ön támogatására, biztos úr. Elnök, köszönöm szépen, és most Sven következik. Oké. Okay. Thank you. Jó, akkor valaki más. Köszönöm szépen bizonyára tud arról, hogy az MR-ről ma szavaztunk, és megtudtuk azt, hogy ezen a parlamenten belül van egy olyan um, hajlandóság, hogy legyen egy második olvasat is, és júliusban legyen egy teljes szavazás, és azután kezdjük meg a tárgyalásokat. Ezzel kapcsolatban van-e önnek megjegyzése, hogy mit fog ez jelenteni az egész csomag menetrendjét, illetve a végső tartalmát illetően, és milyen kapcsolata lehet ennek ahhoz, hogy más globális szabályzókkal milyen kapcsolatunk van. És egy mai ebéddel kapcsolatban elmondhatom azt, hogy azt hallottam, hogy a MIFID-et szeptemberre vagy októberre el fogják halasztani. Ez a G20-as kötelezettségeinket befolyásolja-e az eszközökkel kapcsolatban, amelyeket 2020-ra már működőképes állapotba kell hoznunk. Köszönöm, hogy az elnök, most pedig Sven vagy Filip Filip. Köszönöm szépen, biztos úr. Először is szeretném, szeretnék üdvözölni önben egy nagy európai személyiséget. Elolvasnám a Humboldt öm, előadását. Elmondhatom, hogy ön egyedülálló a biztosok között európai szempontból nagyon ambíciózus, és meg is próbálja azt megvalósítani, amit, a, amit az előadásaiban, felszólásaiban elmond. Kicsit aggódom azonban, mert úgy tűnik, hogy júniusra, vagy már, most már azt mondják, hogy július végére elérhetünk eredményeket, és a likviditásra kapcsolatos szabályozások ne legyen, nem egyáltalán kötelező érvények, és itt konfrontáltam egy problémával, és az, pont azokat a következményeket szenvedjük most el, hogy óriási problémák merültek fel a bankszektorban, különösen Európában, és ezek a likviditáson alapultak. Ezért szeretném azt tudni, hogy ha nincsen ezen a ügyben semmilyen kötelező érvényű szabály, akkor hogy fogjuk megoldani a problémákat? És bizonyára ismeri a transz, az átmeneti időszakkal kapcsolatos és a kondicionitással kapcsolatos problémánkat is. Számunkra elképzelhetetlen az, hogy egy bank azzal az érvel éljen, hogy nem el, tud elég saját tőkét felhalmozni, és utána ezt nem tudja szétosztani. Számunkra ez elképzelhetetlen, hiszen így is osztanak osztalékot. Aztán azt látjuk néha, hogy alibit vagy ilyen füstfellegekkel próbáljuk el öm, mosni azt, azokat a dolgokat, amelyeket nem tudunk vagy nem akarunk szabályozni nagyon ambiciózus globális normáink vannak, akár szociális, akár más területeken. Kívánatos számos dolog, de a G20-ak nem tudnak feltétlenül elérni minden területen globális kormányzást. Most azt a kérdést is fel kell vennünk, hogy ez kell-e egyáltalán. Persze ez egy örök kérdés. Általában, hogyha mi mozdulunk, akkor utánunk mozdul a világ többi része is. Aztán még egy dolog, az ön bevezető szavaiban a, előbb mondta, hogy az intézkedéseinket persze utólag is értékelni kell. Nem lehet minden jogszabálynak exante megállapítani az utólagos hatásait. Senki nem képes arra, hogy pontosan lássa, hogy mi fog történni egy jogszabály elfogadása után. És hogyha a pénzügyi területe azt kérdezi tőlünk, hogy öm, hogy öm, hatástanulmányokkal álljunk elő, akkor én azt kérdezem tőlük, hogy ő nekik hol voltak a hatástanulmányaik, amikből kiderült volna, hogy a, a válságot mm, hogyan lehet megelőzni, vagy hogy amiből kiderült volna, hogy azok a gyakorlatok, amiket folytatnak, válsághoz vezethetnek, és hogy mit tettek ellen, ez ellen. Tehát egy bizonytalanság időszakát éljük át, és ebben az időszakban kell előrelépnünk, és ezért szeretném önt is ösztönözni és támogatni abban, hogy ezt megtegye. Elnök, köszönöm szépen, Filip. Most pedig a biztos úrnak adom meg a szót, hogy néhány kérdésre tudjon reagálni. Sorry. Excuse me. Ja, danke schön. Ja, ich möchte Köszönöm szépen. Egy másik témára szeretnék még kitérni. Ma már beszéltünk erről, és ön is említette, Barnier úr, a Lange jelentésről beszéltünk, és az egyik preambulum bekezdésben foglalkozik a spekuláció, a commodity spekuláció, tehát az élelmiszer és a nyersanyag spekuláció témájával is foglalkozik, ezzel nagyon sokan foglalkoznak, a német média is élénke vitatja ezt, amennyire én követni tudom, nagyon érdekes kommentárt olvastam a Handelsblattban erről, az osztrák munkáskamara is hozzászólt a témához egy dokumentum keretei között, amit megkaptam. Végül is arról van szó, hogy két javaslatot tesznek, az egyik javaslat az az, hogy a kereskedelmet úgy kell átstruktúrálni, hogy a spekulánsok, vagyis a pénzpiaci szereplők az árutősdéken, a nyersanyag tőzsdéken már ne kapjanak szerepet, ne engedélyezzék, ne engedély, engedélyezzék a munkájukat, hanem csak konkrét meglévő, fizikailag létező termékekkel kereskedhessenek. A másik javaslat pedig az, hogy átláthatóságot kell teremteni egy kötelező bejelentési rendszer keretében. Az összes árutranzakciót tehát be kell jelenteni, amelyekre sor kerül a tőzsdéken. A kérdésem most ön felé az, hogy ön, a bizottság hogyan látja ezt a témát, és mennyire mélyen kívánnak foglalkozni ezzel. Köszönöm. Mielőtt megadom a szót biztos úrnak, a következőt szeretném ismertetni. A javaslat a bankokkal kapcsolatban a szeptemberben lesz végleges, amikor a stresszteszt eredménye megszületik, akkor kapják meg ezt a bankok. Parancsoljon biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a ponttal kapcsolatban elmondtam, hogy az, ez a legfontosabb reform a mandátumom alatt egy előrelátó rendszert építsünk föl. Azt is elmondtam, hogy a Ferére asszony állásfoglalásával kapcsolatban milyen hogy ezt mennyire fontosnak tartom. Ami a kockázati kultúrát illeti, azt gondolom, mi is mindig is azt gondoltam, hogy a javítgatás kevésbé költséges, mint a megelőzés. Természetesen elég nehéz bankokhoz fordulni, hogy a bankokat megsegítsék, illetve a bankokhoz kellene fordulni, nem pedig az adófizetőkhöz azért, hogy a bankokat kisegítsék a nehéz helyzetből ezt a javaslatot nem tartom, nem tartom jönnek ezt a javaslatot túl elhamarkodottan bevezetni, bár tudatában vagyunk, hogy micsoda fontos tanulságokat kell levonni a stressztesztekből és a válságokból. Ez a csomag összekapcsolódik Joachim Almunia egy másik anyagával, a bankok bankoknak az állam moknak nyújtott segítségnyújtás kapcsán való kezeléséről. Most tehát eh, az állami segítségnyújtás és eh, ez a téma összefüggnek. Köszönöm eh, Kozesz úrnak, hogy támogat. Igen, azt mondtam, hogy a nagyon fontosnak tartom azt, hogy újra lendületbe hozzuk a politikát. Bulman úr említette Görögország helyzetét, illetve más országok helyzetét mit kell levonnunk a válságból? Hát eh, mindennek köze van a eh, bizalomhoz. A bizalmat kell eh, újra létrehozni, nem a piacok, hanem a megtakarítók, a polgárok, a beruházók és a politikai bizalmat általában. Ez rendkívül fontos, és amit teszünk, azt meg kell, hogy értsék az állampolgárok. Nem szabad diktálni. Szó volt itt a pénzügyi tranzakciós adóról, amelyet én gyakorlatilag támogatok, és én azt javasoltam, hogy bizony lépjünk tovább például a bónusz kifizetések, illetve a e, végkielégítés kifizetések szabályozásának témájában. Ez is a bizalom helyreállításának a része. E, Gózes úr említette a G20-ak ülésein a francia szerepvállalást, illetve Lagarde asszony szerepvállalását. Minden ülésen az elsődleges téma az volt, hogy a Londonban, Pittsburghben, vagy az előzetes washingtoni és egyéb üléseken hozott döntésekben hová jutottunk, meddig jutottunk el. Tehát mindig is értékeltük az elős, előzetes döntések hatását a pénzügyi stabilitás, a monetáris stabilitás kérdését, aztán a a spekuláció kérdését, a nyersanyagárak ingatozásának a kérdését, ezek nagyon fontos kérdések. Az elsődleges pont a G20-ak találkozóin, illetve találkozóin általában mindig az volt, hogy hogy állunk a gazdasági kormányzással, hogy állunk a hozott döntések megvalósításával. Lehet, hogy először egy kis visszaesés várható, illetve az egyes országok közötti eltérések megerősödhetnek. Nincsen semmi kétségem afelől, Gózes úr, hogy a parlament a bizottság előtt vagy mellett járna, és, gond, és biztos vagyok benne, soha nem marad el mögöttünk a lendületben és az elkötelezettségben. Bulmán úr, említette Görögországot, és elmondtam a véleményemet az e egyik témával kapcsolatban. Számos kormányzási csomagot felvetettünk, és nagy bölcsességgel és nagy kitartással kezelte Oliren kollégám e, ezt a témát. Akkor is, hogyha nem mindig értek vele mindig egyet, az legnehezebb posztot tölti be most, de mégis azt kell mondanom, hogy Körökországgal és más országokkal kapcsolatban le kell vonunk bizonyos tanulságokat. Kanfán úr jelentésével kapcsolatban beszéltünk ezekről a témákról, a short sellinggel kapcsolatban. Pragmatikusnak kell lennünk, és a tanács küszöbét sikerült átlépnünk, és egy egyességre jutnunk, és ez lehetővé teszi számunkra az, hogy megkezdjük a háromoldalú egyeztetést. Amit még fontosabbnak tartok, és ami az Európai Bizottság eredeti javaslatát megindokolja, amely nem egy általános tiltást javasolt a CDS-re, illetve a Naked Short Selling témájára. A különböző felügyelő, felügyelőti szervek kapacitásának összevonását javasoltuk ebben a témában, és ez szerepel a szövegben is. A három oldalú egyeztetésen is fel fogjuk ezt vetni. Ez egy nagyon ambiciózus téma. Bulman úr említette, említett egy aggodalmat, a hitelminősítő ügynökségekkel kapcsolatban és a nyilvántartásba vétel, ezeknek a nyilvántartásba vételével kapcsolatban ezt lejegyeztem. Nagyon szeretném, hogyha a legjobb feltételek mellett folyna le ez a folyamat, és a szabályokat betartana mindenki. A jelenlegi hitelminősítő ügynökségek folytatják a munkájukat, akkor is, hogyha még nem sikerült lezárni az nyilvántartásba vételi folyamatot, és hogyha a engedélyüket nem utasították el. És remélhetőleg ezen a nyáron sikerül lezárni a nyilvántartásba vételi, megkezdett nyilvántartásba vételi folyamatokat. Öt ügynökséget már nyilvántartásba vettünk, és egy harmadik átdolgozásra kerül sor e, ezen őszön, a piac, illetve a hitelminősítő ügynökségek munkájának piacának szabályozásával kapcsolatban. Schmidt úr, önhöz hasonlóan azt gondolom, hogy a bankoknak egészségesnek és szolidnak kell lennük, ezért szeretnénk intelligensebb szabályozásokat hozni. Nem akarunk improvizálni, hanem elkötelezettek vagyunk. Ami a beruházók, befektetők kártalanítását illeti, Szeretnénk a tanácsban a, ezt a blokkolt helyzetet fel szabadítani, és a magyar elnökség nagyon profi és elkötelezett volt, és kísérjük az magyar elnökség munkáját, és köszönetet szeretnék nekik mondani, ahogy már elmondtam a bevezetőmben, az Európai Bizottság a beruházók, befektetők kártalanításával kapcsolatban igyekszik rugalmassá lenni, rugalmassan dolgozni, és megtalálni a lehető legjobb kompromisszumot a tanácssal. Lambert úr, nem elnézést. Swinberg asszony felvetette az emír kérdését. Az ezzel kapcsolatos álláspontokat a parlamentnek a saját menetrendjét kell követnie, és én tiszteletben tartom az önök ügymenetét. A Langen úrnak is el szeretném mondani, hogy gyorsabban haladtunk, hiszen megértettük, hogy a piacok gyakorlatilag még nálunk is sokkal gyorsabbak a származtatott termékek ügy, kérdésében hogyha önök úgy döntenek, hogy második olvasatot kezdenek, hát ez legalább fél év. Remélem, hogy sikerül olyan szakmai és nagyon minőségi munkát végezni, mint a többi dossziéval kapcsolatban. Az egyes intézmények elkötelezettsége és bölcsessége mellett. Én azt szeretném, hogyha első olvasatban sikerülne megállapodni. Ez a G20-ak rendjén is volt ez a téma, tehát nagyon nagy fontos prioritásnak tartjuk. Én így érzek ezzel a témával kapcsolatban. Én um, szeretném az első olvasati megállapodást, ez az én véleményem. véleményem. Lambert úrnak köszönöm szépen a személyes kedves szavait. Nemrégiben voltam a Humboldt Egyetemen, és ott hangzott el ez az előadás, ami az általános hangulatot illeti, ezzel a, ezt, amit elmondtam ebben az előadásban is, ez az volt, hogy jelen pillanatban a legtöbb kihívás és a legtöbb probléma, amely alkodalmat okoz, amely felbosszantja az embereket, amely kérdések elé állítja az egyes európai országokat, ezek transnacionális problémák, minimum európai problémák. A növekedés, az eurozóna, az ökológia, a klímaváltozás, a bevándorlás, eh, és még sorolhatnám. Egészen egyértelműen a legjobb válasz, az első válasz európai válasz kell, hogy legyen. És mit látunk? Ugyanebben a pillanatban a paradoxon az az, hogy minden politikai vita oda vezet, hogy, hogy a nemzetállamok bezárkóznak, a tagállamok bezárkóznak, rövid távú választ igyekeznek találni, de hát ez egy valódi kockázat az európai konstrukciót tekintve, az európai egyesülést tekintve baloldal, jobboldal, szocialisták, néppártiak, zöldek, liberálisok, bárkit sorolhatnánk, a feladatuk az, hogy elkerüljék ezt a renacionalizációt, ezt a bezárkózást. A protekcionizmus a közös piac, a belső piac végét jelenteni. pedig a belső piac az egész európai projekt alapja. Elnézést, hogy egy kicsit kitértem a témából, de ez mind érvényes a pénzügyi témákra is, a pénzügyi eszközökre és piacokra. A szer témája ami a CAD 4-et illeti, ami a likviditási általános szabályokat illeti, azzal kapcsolatban az a véleményem, hogy a bázeli ajánlásokat figyelembe kell venni, és ezt a projektet szem előtt kell tartani. Mostantól kezdve minden bankkal kapcsolatban a elvárható, hogy egy bizonyos szintű likviditással rendelkezzenek. Lamberts úr, kérem higgye el nekem, hogy ez rendkívül komplikált technikai téma, és ez a gazdaság finanszírozására nagyon nagy hatással van, ezért fontos egy kicsit megfigyelési időt hagyni magunknak, ami Bázelben is már terve került. És ezt az időt arra használtuk ki, hogy hogy gondosan előkészítsük ezeket a szabályozásokat nemzetközileg és európai szinten, és Hamarosan megkezdődik ez a munka, folyamatos adatszolgáltatásra kerül sor, illetve készítésre kerül sor, és a megfigyelési időszak után precíz lépések következnek. Nagyon odafigyelek erre a témára, továbbra is elkötelezett vagyok, és igyekszem a, a bázeli döntések egyensúlyát megtartani, de tudom, hogy kettősen érzékeny az, ami történik Európában és történik az Egyesült Államokban. Az Európai gazdaság háromnegyedét a bankok finanszírozzák, és nem egy negyedét, mint az Egyesült Államokban, és mi úgy döntöttünk, hogy Bázelt minden bankra kiterjesztjük, és nem csak 15-20 bankra. Hogyha Bázelt úgy, mint az amerikaiak, csak a legnagyobb európai bankokra alkalmaznák, akkor sokkal kevesebb problémánk lenne. De úgy döntöttünk, hogy Bázelt az összes bankra. Ez 8000 bankot jelent, 8000 bankra alkalmazzuk ezeket a szabályokat ezért kell nagyon odafigyelni erre a témára. Lambert úr emellett felveltette a reformok és az elemzések kérdését, csomagjának kérdését, ezeknek a reformoknak a hatásosságát valahogy eh, mérni kell, és eh, hatástanulmányokat kell készíteni, ezeket közzéteszik, teszik, természetesen gyakran a, túlbecsülik a költségeket, és alábecsülik a, a, ennek a hozamát. A Nemzetközi Finanszírozási Intézet, ez egy agytrözt, ipari agytrözt, úgy azt becsülte, hogy 4,7%-kal csökkenhet 2014-ben a GDP, hogyha a Bázel 3-at alkalmazzuk. És aztán a Bázeli Bizottság ugyanazban az időben azt mondja, hogy 0,19%-kal csökkenhet a globális GDP, meg 4,5 évvel a Bázel alkalmazása után. Mindenkit meghallgatok természetesen, és nyilván mi magunk is készítünk ágazati és kumulált hatástanulmányokat. Ezt jeldik négyel kapcsolatban. Elmondhatom, hogy Kuti úrnak mondom, hogy az ő által a feltett kérdéssel kapcsolatban, tehát a e, nyersanyagok származtatott termékeivel kapcsolatban e, folytatjuk a munkát. Az árak ingadozása hatalmas e, és nagymértékű, főleg az afrikai országok számára. Fontos ez, hiszen ők függnek az élelmiszer importtól, néha 40%-ban is. Tehát számukra ezek az áringadozások folytogató hatásúak. Szenegál például tájföldről nagyon sok rist importál a GDP-nek 2-3 százalékának értékében ezt a függőséget valamennyire csökkenteni kell. Az áringatozásnak az elsődleges oka nem a e, spekulációban rejlik, hanem a kereslet kínálat e, adottságaiban. Egy olyan időszakban, amikor a kínálat stagnál, e, különböző okokból nem növekszik, szárasság, árvíz, klímakatasztrófák, stb. És maga a kereslet pedig növekszik, ez folyamatosan növekszik, ezt láttuk 50%-kal növekedett, illetve elnézést, nem 50%-kal, 100%-kal, tehát megkétszereződött, meg kell ké- kétszerezni a gazdasági, mezőgazdasági termelést ahhoz, hogy 9 milliárd ember táplálni tudjunk 2040-ig, ez ettől még messze vagyunk. A harmadik dolog pedig, az, vagy ok pedig, vagy másik ok a spekuláció. Tehát több területen kell elindulnunk, Először is a transzpar- az átláthatóság terén ki csinál mit, eh, kinek mi a felelőssége a spekulációs, hiperspekulációs eh, folyamatok során, és az európai eh, szövegekben, irányelv vagy rendelet javaslatokban erre fogok tenni javaslatokat, hogy elkerüljük az, hogy egy szereplő dominálja a piacot, és a versenyt megszüntesse ahogy az amerikaiak is tették, a MIFID-del, különös tekintettel, ebben ezeket a javaslatokat fogjuk beterjeszteni. Köszönöm szépen, biztos úr. Most én vagyok a korelnök, hiszen nincs több alelnökünk, akik vállalhatnák a ülés vezetését. Tovább lépünk, a következő kollégák kértek szót. McCarthy asszonyjal fogjuk kezdeni, akinek utána el kell mennie. Alel, e, alelnök ő ugyan, de nem sokára el akar menni. Elnézést. Én is jelentkeztem az első körben, de a helyi rádióval interjút kellett adnom Én otthon is, muszáj valamilyen hatást elérnem, nem csak itt Brüsszelben. Nos, tehát Gozes úr kommentárjait szeretném én is elismételni, hogy az ön reformmunkáját biztosul úr támogatnunk kell. Társjogalkotók vagyunk, és ahogy Schmidt úr is mondta, öm, felelősségteljes pénzügyi ágazatra van szükségünk. Nagyon fontos, hogyha ők saját maguk vállalnák ezt a feladatot, például önszabályozással és reformokkal. De hát azt kell mondanom, hogy néhány blogon és online cikkben, amiket az elmúlt biztos által nyitott nyomozásban a CDS piacról megkezdtünk, azt olvastam, hogy amikor olyanokat olvasunk, hogy mi politikusok poszorkányüldözést kezdtünk, a politikusok megpróbálnak olyan pontokat keresni, amivel visszaélhetnek a hatalmukkal, és egyszerűen csak bánthatják szegény bankokat nem értik meg az európai politikusok egymást sem, tehát ilyeneket olvasok, és ezért nekünk is a felelősségünket komoly kell, komolyan kell venni ezzel az ügyel kapcsolatban. Az ECR csoport kommentárja azt mondja, hogy hát igen, a bankoknak is kell vállalniuk a felelősséget. E- Hadd egy alapvető kérdés hadd tegyek föl önnek, biztos úr. Persze rendben van, és az a feladatunk, hogy jó szabályokat alkossunk, de utána a nyomonkövetés és a végrehajtás is feladat. És sok kollégám öm, figyelmét szeretné felhívni a CRD3 és a, a juttatások vagy fizetések kapcsolatos jelentésre, aminek, amiért én voltam felelős. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a, a tagállamok vagy a tanács, akik aláírják ezeket a, az elvárásokat, a saját szájuk íze szerint értelmezik és hagyják végre. A bizottság szolgálatai a parlamenti képviselők és a parlament alkalmazottaival valamilyen technikai híringet tarthatnánk, hogy miért vannak olyan nagy különbségek a jogszabályok a statútumkönyv, illetve a végrehajtás között, illetve a különböző tagállamokbeli végrehajtások között és Szerintem ez minden jogszabályra érvényes, nem csak konkrétan erre a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóra. És hadd kérdezek még egy valamit, hiszen néhányan Írországba megyünk a bankválság megvitatására ma este. Milyen mértékben vizsgálnak alternatív módszereket ennek az ügynek a megoldására, hiszen az ír helyzet nem jó, és egyáltalán nem javul. Az adófizetők 50 ezer, fejenként 50 ezer eurónyi pénzzel kellene, hogy támogassák a bankokat, és hát ez egy elképesztő összeg. Nem hiszem, hogy egy ilyen helyzet folytatható, amikor a válsághelyzet egyáltalán nem javul azzal a sebességgel, amivel szerettük volna Írországban. És hadd üldvözöljem az biztos úr, hogy ön is utazik, el fog utazni Washingtonba, az USA-ba, és megvizsgálja azt, hogy az ő reformjaik hogy néznek ki, illetve globális tekintetben hogy néz ki a pénzügyi szolgáltatások piacának reformja. Tehát, hogyha legközelebb New Yorkba utazik, akkor az ottani főügyészt megkérdezhetné, aki az ottani bankok válságra gyakorolt hatását vizsgálja, Kérjék ki a véleményét, hiszen ha megnézzük, hogy mi az írországi helyzet, és számos más európai országban is a helyzet, az emberek még mindig azt gondolják, hogy a kormányok felelősek a válságért, és nem a pénzügyi ö, szolgáltatások ágazata. Elnök, azt szeretném kérni a további felszólalóktól, hogy talán legyenek egy kicsit tömörebbek, mint az elnök asszony, és Kigolt úr kap azonnal szót. Biztos úr, Filip kollégám már kifejezte nagyra becsülésünket, és nem kívánom ezért ezt megismételni. Ön is tudja, hogy osztom ezt a nagyra becsülést. De azért egy aggodalmamnak szeretnék hangot adni, amely pillanatnyilag foglalkoztat. Láthatták a tüntetéseket Spanyolországban, a motto az volt, hogy igazi demokráciát. Azt gondolom, vegyük ezt komolyan. A Place de la Bastille alatt is ugyanilyen tüntetések vannak, a Brandenburger Tor előtt is vannak ilyen tüntetések. Írországot is említhetném. Tehát egyre több európai államban kialakulnak ezek a tiltakozások, amelyek azt mondják, hogy a válság költségeit végül is nem azok viselik, akik az okozók. Nem haladunk Európában a pénzügyi tranzakciós adóval. Tudom, hogy ön más véleményen van, de nem haladunk. Ezzel egyidejűleg azt is látjuk, hogy a gyengébb országokban a válság terhelése egyre nagyobb, még erősebb országokban, és az a szerencsém, hogy én is ilyen országból érkezem, és azt mondjuk, hogy minden rendben van nálunk, minden mindig rendben is volt, és most Európa egyes részein az államok nem képesek kezelni a válságot, miközben elfelejtjük azt, hogy a tőke rossz allokációjából adódott nagy részt ez a válság, és a magánszektor ebben nagyon fontos szerephez jutott, még akkor is, hogyha rossz szabályok mellett működtek, amikért viszont az állam lett volna felelős. Viszont a következő veszélyt látom, és személyesen fordulok önhöz, mert nem csak technikailag, hanem politikailag is gondolkodik a pénzpiacokról. Azt halljuk, hogy a bázeli szabályozás végrehajtása során a likviditási előírásokat gyengíteni kívánják, és azt is hallottam, hogy, hallottam, hogy az előterjesztésekben nem terveznek leverage ratio-t bevezetni, és a banki stressztesztekben sem a bizottságnak, sem a felügyelőknek nem sikerült hiteles stresszteteket kialakítani. Ezt az összes politikai irányzat említette itt a parlamentben. Miért nem alkalmazzák teljes mértékben a bankkönyvet, miért nem veszik azt figyelembe, hogyha kockázatok jelentkeznek például a állami vagy önkormányzati kötvények esetében. Röviden mondom, mindjárt kész vagyok, hogy egyértelműleg, egyértelműen kijelenthessem, ha az a benyomás alakul ki, hogy az EU bizottság a lobbiknak teret ad arra, hogy a saját kivételéket becsempészék az új szabályozásokba, és nem elég következetesek az új szabályozásban, nem elég gyorsan terjesztenek elő javaslatokat, hogy hogyan lehet gyengébb bankokat megmenteni, ahogyha ezt nem teszik meg, akkor az európai demokrácia kerül veszélybe. A spanyolországi tiltakozás, tüntetés pont azt mutatja, hogy milyen tűzzel játszunk. Bátorítom önt a CDA 4 esetében egy kemény javaslatokkal álljon elő, ez azt gondolom rendkívül fontos, hogyha be, meg akarjuk tartani a hitelességünket mindazok, akik Európa építésén dolgoznak. Hogyha válaszokat is akarnak hallani képviselők, akkor legyenek rövidek, hiszen 18 óra 30-kor be kell fejeznünk az ülést. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos úrnak a kompromisszumkészséget itt a válság során. Először is, ami a kötvényeket illeti, nézzük a jelzálogokat. Itt már haladtunk, úgy gondolom, ez lenne az első lépés, arra kell figyelnünk, hogy hogyan haladunk tovább akkor vegyük az ország jelentéseket, az Omnibus 2-esben kompromisszumot látunk, és a Strasburgi ülés során voltak olyanok, akik azt mondták, hogy horizontális megoldásra kell törekednünk, vagyis a könyvvezetési irányelvet is meg kell változtatni, aztán a transzparencia irányelvet is meg kell változtatni. Itt horizontálisan kell haladnunk. Úgy gondolom a harmadik pont a pénzügyi szolgáltatások felhasználóira vonatkozik, az igénybevevőkre. Ezek azok, akik forrásokat biztosítanak például az ipar számára is, de éppen ezért megfelelő tájékoztatásra van szükség, a társadalmi felelősséget is alá kell támasztanunk. Azt gondolom, hogy itt egy szélesebb körű megközelítésre van szükség. Az elnök az hogy mikrofon nélkül beszélt, megadta valakinek a szót. Köszönöm szépen, biztos úr hogy Ole leírását idézte, bizonyos vagyok benne, hogy jól működő és jól szabályozott és jól felügyelt pénzügyi szektort szeretne látni. Ez az ön legfőbb ambíciója, és hogy az egész Európában megvalósuljon. És köszönöm szépen azt is, hogy az állásfoglalásról szóló vitában felvetette a stressztesztek fontosságát és a bizalom újjáépítésének a fontosságát. Nem csak a politikusoknak és a jogszabályalkotók illetve a pénzügyi piacok között kell bizalmat építeni, hanem az emberek között, akiket képviselünk, illetve a pénzügyi szolgáltatások között. Ez a stresszteszt kulcsfontosságú ebben, tavaly nem sikerült a legjobban a dolog, lehet remélhetőleg ide jobban sül el. Strasbourgban néhányan nagyon sokan maradtunk ébren, késő éjszaka, hogy a stressztesztekről vitát folytassunk. A legfontosabb dolog az, az a kérdés, hogy az államadóság miért a bankok ami a bankok mérlegében is megjelenik, ezt miért nem hangsúlyozzuk? Az emberek aggódnak amiatt, hogy ezt nem vizsgáljuk és nem hangsúlyozzuk a stressztesztekben. Azt kérem, hogy kérem, magyarázza meg nekünk ennek az álláspontnak a logikáját, hiszen önnek éppen a lehetséges kockázatok tesztelése a feladata. És a CRD 3 kapcsolatban Lambert úr kérdésére reagálnék. Azt mondanám, hogy persze nagyon fontos, hogy a likviditást mérjük a bankoknál, de tudom azt is, hogy ez érzékeny dolog. Vannak olyan intézetek, a, különösen néhány olyan országban, amit ön is jól ismer, akik azt javasolták, vagy azt mondták, hogy ennek hosszú távú, vagy, vagy komoly kihatása lesz a hosszú távú projektekre és ezek finanszírozására a kalibrálás, a kalibráció és a likviditási arányok az európai jövőbeli energia igényeibe való beruházásokat, vagy az infrastruktúrába való beruházásokat visszavethetik. A hosszú távú finanszírozás tehát ez érintheti, és ehhez hasonló érve az, amit a szolvencia kettővel kapcsolatban a biztosítók szoktak mondani. Tehát konkrét igényeink vannak Európában a hosszú távú beruházásra, és ezt nem szabad szem elől veszíteni. Köszönöm. Obrigada, Sr. Eh, e também eu gostava de o cumprimentar pelo... Köszönöm szépen, biztos úr. Szeretném megköszönni a biztos úrnak azt a beszédet, amit a Humboldt Egyetemen tartott. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk az európai dimenziót, a politikai dimenziót ezekben a nehéz ügyekben, nehéz időszakokban. Három kérdésem volna először is. A szövegek némelyike, amelyek ön kidolgoz és elküld nekünk. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy a kollégáik is tudnak-e róla. Például a pénzügyi tranzakciókról szóló szöveg úgy gondolja-e ön, hogy tudna-e már mondani nekünk olyan dátumokat, amikor az Európai biz vagy olyan adatokat, amelyekkel kapcsolatban egész, az egész bizottság osztja az ön véleményét, és az önnek, önnek mekkora befolyása van a többi biztosra, hogy európai dimenziót nyerjenek ezek a kérdések, ezek az ügyek. Aztán a felügyeleti rendszer létrehozása volt egy nagyon fontos feladata a parlamentnek, illetve az Európai Bizottságnak. Az európai hatóságok szerepét növeltük. Azonban a lényeg az az, hogy a gyakorlatban amikor megszülettek a jogszabályok, akkor utána a hatóság az illetve az európai intézményeknek a hatáskörét ne ássuk ezzel alá a short sellinggel kapcsolatban. Az eszmának milyen, hat, milyen hatóköre van? Ez a hatókör, ez megmarad a Kanfa jelentés és az eredeti bizottsági álláspont szintjén? Ez rendkívül fontos, hiszen a short selling szintjét nem kellene, hogy ez befolyásolja, és reméljük, hogy nem is lesz erre hatása, hogyha konstruktív megközelítést alkalmaz a három oldalú tárgyalások során a bizottság is az utolsó pont a szeptemberi kezdeményezéssel kapcsolatban. Amikor az én jelentésemmel is fog ön foglalkozni ez a bankválság kezelésével kapcsolatos. A stressztesztek után fog ez, erre sor kerülni, ezzel tisztában vagyok, de 24-én és 25-én az állam és kormányfők már úgy döntöttek, hogy a stresszteszt után a legboldogabb államok fognak, tagállamok fognak beavatkozni. És az az európai dimenzió, amivel ön is egyetért, és amiről a jelentés szerint is úgy gondoljuk, hogy a bankválság megoldásának a legjobb módja lenne, egy spirálba került. Tehát ott vannak az, ott van az államadóság, és ott vannak a bankok, és ez tovább generálja egymás problémáját ez a két terület. Úgy érzem, hogy a szövegből a tartalom egy részét most sajnos kezdjük kivonni, el erodálódik. Köszönöm szépen, biztos úr. Két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik, nyilvánvalóan ön nagyon fontos ember, nagyon sok pénzügyminiszterrel találkozik Európa szerte. Amikor ő velük beszélget, akkor hogy érzékeli, milyen hangulatban vannak, és mennyire sokan értik meg azt az egyszerű gondolatot, hogy nem költhetnek többet, mint amennyi az adókból befolyik és hogy megpróbálnak-e olyan pénzügyi eszközöket találni, amelyekkel a gazdasági válság és a bajok megoldhatóak. Néhány kollégám említette azt, hogy a, a, említette az államadóság, a, a CDS és a short selling kérdéseit. Azt hiszem, hogy az egész politikai spektrumban osztjuk a azt a gondolatot, hogy ezek mind nagyon fontosak a bankok finanszírozása szempontjából is. Azonban a parlamenteknek a fedezetlen államadósága kapcsolatban volt egy véleménye. És amikor az ágazat panaszkodik, hogy hát kisebb bankoktól ezeket a hitel lehetőségeket elveszik azért, mert a fedezetlen CDS-sel nem játszhat, vagy nem léphet, nem használhatják ezt a lehetőséget, akkor ez bizonyos tagállamokban a beruházás helyzetét fogja ö, befolyásolni. Hogyan fogjuk az következetesség üzenetét fenntartani, hogyan fogjuk biztosítani, hogy van következetesség és kompatibilitás a között, amit jogszabályokban írunk elő, illetve a között, amit megpróbálunk, ami felé megpróbálunk aspirálni, nevezetesen, hogy ösztönözzük a beruházásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Sajnálom, hogy nem voltam itt az ülés elején. Egy másik szakbizottságban voltam, ahol jelentést készítettem. Egy, van egy fontos kérdésem, de inkább egy rövid kérdést tennék föl. Sürgős kérdés, ami Görögországot illeti. Nyilván ön is tudja, a görög kormány tegnap belis, beismerte, hogy a tőzsdén jegyzett cégeket, amelyekben van állami részesedés, ezeket mind eladja. Ez egy hosszú lista. Az Európai Bizottság támogatja ezt a döntést. Kérdezem, hogy ezekben a cégekben, miután ezek a tőzsdén vannak, tőzsdén jegyzett cégek, vannak-e kisebb részvényesek, vagy egyéb alapok azt gondolják-e, hogy e, azt gondolja-e, hogy a privatizáció valóban a legjobb megoldás? Nem gondolja-e, hogy görög telekom cég, távközlési cégnek az eladásának a e, rossz tapasztalatát fogják megismételni, ami nagyon szerencsétlen helyzetet okozott. Hiszen a távközlési csomag azt jelentette, hogy a privatizációs helyzet Görögországban megvalósult, és meg kellett vizsgálni, hogy nem történt-e a közösségi jognak a megsértése, nem került erre sort, mert, sor, mert egyes alapok, eh, mm, biztosítási alapok, munkavállalók eh, elvesztették eh, a pénzüket, és főleg a nagy profitorientált cégek nyerészkedtek ebből, főleg a németek. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Berez asszony. Nos, biztos úr, ön említette Bázel kérdését, még a Bázel három kérdését, bár tudjuk, hogy a Bázel kettőt sem sikerült még megfelelően alkalmazni. Két kérdésem van. Ezek technikai jellegűek. Az első. Ön azt mondta, e, az Európai Bizottság elnökének e, állásfoglalásával kapcsolatban, az országonkénti beszámolás eh, eh, kérdésével kapcsolatban a vállalatok eh, mérlegének vagy elszámolásának a beszámolás bejelentésével kapcsolatban, különös tekintettel a bányász cégekkel kapcsolatban, amelyek fontos szerepet játszanak a fejlődő országokban. Ez egy, ez feltesz, ezzel kapcsolatban felmerül egy nagyon fontos kérdés, a számviteli szabályok kérdése, illetve a kormányzás kérdése. Egy monitoring csoportot hoznának létre, amely semmi más nem csinál, csak az önszabályozást önfelügyeletté alakítja. Ezzel a pont, ponttal kapcsolatban ezen országonkéti beszámoláson túl még egyéb kérdések is felmerülnek. Hogyha önt valóban érdekli ez a kérdés, a fejlődő országokban való beruházás kérdése, akkor együtt kell, hogy működjön szemet a kollégájával is, hogy megnézzék, hogy a pénzügy szempontból milyen kérdések merülnek fel. Végül pedig a legfontosabb kérdésem, minden felügyeleti csomag, amelyek kapcsolatban nagyon sokat dolgozott ön, a eh, hatóságok létrehozásával kapcsolatban, a pénzügyi piacok stabilitására törekszik. Mindannyian tudjuk azonban, hogy minden tőkemozgás, illetve nem minden tőkemozgásnak van hozzáadott értéke a gazdaság szempontjából. Nagyon sok nemzetközi szervezet aggódik emiatt, és a spekulatív buborékok újra megjelenésétől félnek az ingatlanpiacon, a bankpiacon, illetve illetve az ingatlan piacon, és ez a bankok területén makrogazdasági problémákat okozhat. Tudom, hogy nem tud az Európai Bizottság elnöke most közvetlen módon egy új irányelvet bevezetni a témával kapcsolatban, de mi az ön véleménye erről végül? Hogyha szeretnénk olyan eszközökkel rendelkezni, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy lássuk, hogy mi történik a tőkepiacokon, azt gondolom, hogy a bank, központi bankokban sokan azon gondolkodnak, azon aggódnak, hogy a közjavakkal kapcsolatban mi lesz a helyzet. A Standard Poor's helyzetét ismerjük, amely a közinformációkkal szerez pénzt, és azt gondolom, hogy ön, mint belső piaci biztos, ön ezt a témát fel kell, hogy vesse. Köszönöm szépen, biztos úr, ezek a témák. 18 óra 40-ig tudok önnek időt adni, hála a tolmácsoknak. Toujours, merci les interprètes. Je vais essayer de, de... Megpróbálok pontos lenni, és mindent elmondani, mindent megválaszolni, de hogyha nem sikerül, akkor azt írásban fogom megtenni. Igazából nekem is már el kellett volna mennem egy másik ülésre, úgyhogy köszönöm megértéseket. Arlen Mekheti visszajött, köszönöm szépen, hogy itt van. Tehát ő több pontot vetett fel, közöttük az ön szabályozás kérdését. Ez egy nagy és rossz ötlet volt a, a kereskedelem globalizációja elején, hogy azt gondoltuk, hogy majd a piacok szépen szabályozzák magukat, és anélkül, hogy mi kívülről szabályoznánk a piacokat, majd minden megoldódik. De hétről hétre a G20-aknál a döntéshozatában azt látjuk, hogy muszáj globális kormányzást kiépíteni, és ezen, ennek keretein belül az európai gazdasági kormányzás is meg kell erősítenünk. Ellen McCarthy az írországi bankválsággal kapcsolatban is kérdezett. Tudjuk, hogy Görögország, Írország, Portugália problémái nem egyforma természetűek. Talán már mondtam, de ha nem, akkor elismételném, hogyha két évvel ezelőtt Írország esetében és a bank, az írországi bankok esetében meg lett volna az az eszköztárunk és más intézkedések, amelyekkel óvintézkedéseket lehet tenni, megoldásokat, felülvizsgálatot, felügyeletet külső és belső megközelítésben is, és ezeket megfelelően végrehajtottuk volna, akkor ezt a bankválság sokkal kevésbé lenne kemény most ma Írországban bizonyos érdekkonfliktusok, administratív problémák és a felügyelet mm, hiányosságai lehetővé tették sajnos azt, hogy nagyon nagylelkűen és korlátozások nélkül kölcsönt adjanak a bankok, a külső felügyelet, belső felügyelet és szigorú kormányzás nélkül, tehát óriási hitelek voltak, álltak az emberek rendelkezésére, és nagyon gyorsan, nagyon komolyan kell lépnünk nekünk is, hiszen azt látjuk, hogy a piac még nálunk is sokkal gyorsabban halad és változik. De hát demokráciában élünk, de a demokráciát is fel kell pörgetni, hogy nyomo, öm, lépést tudjunk tartani a változásokkal. Tehát pontosan a transatlanti kalibrálásra van szükség, amit én így nevezek harmadik alkalommal látogattam az amerikai miniszterelnökkel való találkozás céljából az USA-ba, és egyéb szabályozó hatóságok vezetőivel is ö, találkoztam, és összehasonlítottuk az USA reakcióját és megoldási kísérleteit az európaival, más partnereink között Kína esetét is megvizsgáltuk. De most jelen pillanatban a transatlanti kapcsolataink élveznek prioritást, és az amerikai barátainkkal folytatott párbeszéd. Önök is biztos érdeklődéssel várják a legújabb amerikai látogatásom eredményét. Kicsit aggódom azért, mert, és azt el is mondtam, az ISB-vel kapcsolatos kérdésre vonatkozólag a Ez a vita az amerikaiak és az európaiak között szerintem a market value és a fair value kérdései köré összpontosul. Lehet, hogy ez nem feltétlenül vita, hanem inkább divergencia, tehát eltérésbeli kérdés lesz. Nem közeledni fogunk egymáshoz, hanem távolodni ezen tekintetben egymástól. Aztán a biztosítási ágazatban és nagyon részletesen és aprólékosan meg kell vizsgálni a helyzetet, és ezt is teszem. És az amerikaiakkal való tárgyalások során is ezt tesszük mind a ketten, megfigyeljük, meg láthatjuk azt, hogy az egyensúlyhiányok nagyon erősek. Öm, és nem feltétlenül kockázatmentes, hogyha megnyitjuk a mi piacainkat az ő eszközeik és termékeik előtt, vagy fordítva. Aztán a GPA kód vagy kódex alkalmazása egy feltétel lenne az ő részükről, de az európaiak ezt jelen pillanatban még nem alkalmazzák. Például ezt is fogjuk érinteni majd az amerikai utam során ezt a kérdést. Aztán a jutatások kérdése, és McCarthy asszony is utalt erre, tegnap is meghívtak önök közül néhányan, és nagyon aprólékosan megvizsgáltuk a kérdést. Néhány tagállam tehát a tagállamok különbözőképpen jártak el, voltak, akik a, már átültették, voltak, akik az átültetés folyamatásában vannak, és vannak olyanok is, akik nem sokára fogják megkezdeni a, az át, a jogszabály alkalmazását. A szabályok hatékony, az irányelv szabályainak hatékony alkalmazása attól is fog függeni, hogy azok, akik átültették az irányelvet, megfelelően alkalmazzák-e a szabályokat, illetve hogy a bankok megfelelően alkalmazzák-e. Én nem vagyok felügyelő, úgyhogy a nemzeti felügyelőknek ben kell megbíznom, hogy ők megbizonyosodjanak arról, hogy bankról bankra helyesen tartják be a szabályokat. És McCarthy asszonynak azt szeretném mondani, hogy egy ilyen közös workshop a parlament és mi köztünk jó ötletet tűnik ezzel a kérdéssel kapcsolatban, tehát nyitott vagyok erre. Írországgal kapcsolatban még szeretném azzal befejezni a válaszomat, hogy a folyamatban lévő reformokban bízunk, az írhatóságok munkájában bízunk, ezek nagyon nehéz helyzetben vannak és nagyon bátrak. Támogatjuk tehát őket, és az Európai Bizottság, az IMF és az Európai Központi Bank támogatásával folytatódnak ezek a munkák. Gio úrnak szeretném megköszönni azt, hogy ennyire élénk, én ennyire éber és támogat. Ezek a problémák, amelyek Görögországot, Írország, Portugáliát érintik, és talán másokat is, nagyon sok elemből állnak össze. Válságok vannak a válságon belül, és ezért ez nagyon súlyossá teszi a felelősségünket, hiszen nagyon sok hidegvére van szükségünk, és szolidaritásra az én meggyőződésem az, és ezért szeretném az Irennel folytatott munkát, ja, Olirénnel folytatott munkát kiemelni, hogy ez mennyire fontos. Nagyon fontos, hogy ezek a válságok ezek nem az eurozónát érintik, hanem az eurozónához tartozó országokat. Nagyon fontos, hogy éberek legyünk, és a kormányzás eszközeit megfelelően alkalmazzuk az eurózónában, az európai gazdaságban. Más a helyzet teljes mértékben, mint tíz évvel ezelőtt, amikor emlékszem a, a konvent munkájára a különböző munkacsoportok között volt egy, amely a, kormányz, a gazdasági kormányzással foglalkozott. És akkor teljesen sima volt a tenger, nem, voltak, nem fodrozták hullámok a víz felszínét, és láthatjuk ennek az eredményét az volt az eredmény, 10-15 évvel ezelőtt, vagy akár 4-5 évvel ezelőtt is, hogy nem léptünk, és most kell sürgősen elvégeznünk azt a munkát, amit akkor kellett volna, a gazdaságpolitikák koordinációjára és a szolidaritásra gondolok. Berlinben is mondtam ezt néhány nappal ezelőtt, hogy ezen túl az egyik eurozónához tartozó a tagállam sem lesz egyedül, de ugyanakkor egyik sem gondolhatja azt, hogy nem fogjuk nagyon szigorúan betartatni velük a szabályokat, amelyeket vállaltak. És nem viccelek, a spekulatív területen is nagyon fontos, hogy átláthatóan szabályozzuk és az erkölcsi, terül, erkölcsi megfontásokat is bevegyük ebbe a munkába. Mindenkinek a saját portája körül el kell végezni a munkát, és akármilyen koalíció is van kormányon, a költségvetési stabilitás kultúráját meg kell gyökeresztetni. Ez azt jelenti, hogy a növekedést nem építhetjük öm, adósságra, hanem új lapot kell nyitnunk, és mindenkinek meg kell fizetni az elkövetett hibákért, néha nagyon drágán. Ezt kellett megállapítanom. Láttam, hogy az európai kormányzása kapcsolatban és különösen az eurozónában sikerült előrelépést elérni. Kigó úrnak júliusban fogjuk a CRD 4 kapcsolatban a dokumentumot benyújtani. Aztán a Bázel 3-as szeretnénk alkalmazni, és ellenőrizni fogom, hogy a Bázeli Bizottság maga is legyen teljesen biztos abban, hogy mit is javasolnak. Például a likviditással kapcsolatban tudom, hogy a feladat nem oldódott meg, hiszen nagyon bonyolult, összetett ügyről van szó. És szintén Gigol úrnak a, az Európai Központi Bank tanácsa és a banki felügyelet tért felelős emberek, ők a második pillér alá tartoznak, és 2007 óta felügyelet átkerült ez a felügyelet a kettes pillérre az, az egyes alól, mégpedig azért, mert a, a pénzügyi ö, tőke emelés egyéb kötelező érvényű intézkedésekkel kell, hogy párosuljon mindenképpen. Oda kell tehát figyelni Talán Swinbird asszony említette, vagy Vicky Ford asszony? Nem tudom, hogy jól emlékszem-e már, hogy ki volt az, aki egy szertre vonatkozóan kérdést tett fel. Mindazonáltal a Kamal úr is a hosszú távú finanszírozási és beruházások kérdésére hívta fel a figyelmet. Nagyon fontos tényleg erre odafigyelni az európai gazdaságra való hatások tekintetében. Tehát a bankoknak, a bankokat én mindig figyelembe veszem, meghallgatom őket, csak úgy, mint az összes kormányt, akik megnyilatkoznak, de oda kell figyelni arra, hogy milyen konkrét jellegzetességei vannak az, a bankrendszernek Európában, és milyen helyet foglal el az európai gazdaságban. A május, márciusban benyújtott um, Jelzálogokra vonatkozó dokumentummal kapcsolatban, igen, itt a három elkövetkezendő évben felülvizsgálatra van szükség a fogyasztóknak adott hitelekkel kapcsolatban. Beres asszony az országonkénti jelentés kérdését vetette fel, ez egy nagyon fontos téma. Az egyik prioritás a korrupció és az adóelkerülés tekintetében, különösen a feltörekvő országok és az afrikai országok esetében. Úgyhogy ezen az ügyön tovább kell dolgozni, globális koordinációra van szükség, és éppen ezt próbáljuk elérni, Perez asszony, megpróbáljuk elérni az USB keretén belül. Személyesen is részt veszek, az összes IASB ülésen én magam nagy gonddal Felkészülök erre, például július 13-án New Yorkban lesz a következő ilyen ülés, ahol szintén ott leszek, mint ahogy az összes többi találkozón. Nagyon szenvedélyesen érdekel engem ez a téma, rengeteget dolgoztam ezen a területen, Sajnos Padasz Kapa úr elhalálozott, de ő próbálta meg ezt a kormányzást, a kormányzási rendszert megváltoztatni úgy, hogy nagyobb átláthatóság valósuljon meg, és a nyomonkövetést jobban figyelembe vegyék. Tehát a nagyobb átláthatóság a cél, és az, hogy az összes meghozott döntés a legnagyobb egyetértésben és a legtöbb egyeztetés után valósuljon meg. Aztán az IASB felügyelők alkalmazása, illetve kapcsolódik ide a leasinggel vagy más témával kapcsolatos agályaim sora is, amelyeket említettem már. Tehát gyorsan visszatérve Berez asszony kérdésére azt szeretném elmondani, hogy az iasb vel és az elszámolással kapcsolatos kérdés, a, illetve a, a a számviteli rendszereink közötti konvergencia az USA és az európai országok között nagyon fontos, és ezen is dolgozunk. Az országonkénti jelentéstétel, visszatérnék erre, az IASB-n túl vezető szerepet kell vállalnunk 2011-től egy nyílt vitát kezdeményeztünk, és rengeteg reakció érkezett már erre. Barózó úr is szeretné elérni azt, hogy a különböző 13 célkitűzés között a az átláthatóság előmozdítása nagyon fontos és komoly szerepet kapjon, prioritást élvezzen. A tőzsdén jegyzett cégek esetében is. Ez egy ide vonatkozó irányelvet is jelen pillanatban felülvizsgálunk. Úgyhogy személyesen a párbeszédet folytatunk a bizottságon belül a többi biztossal, és nagyon komolyan vesszük ezt a területet, a lehető legmegfelelőbb megoldást próbáljuk kollégiumi szinten, testületi szinten megtalálni. Aztán az alkalmazás területe, a hatály, ennek a jogszabálynak a hatája csak a bányászat területére akarjuk kiterjeszteni, vagy más szektorokra is például. Én azt támogatnám, hogy a, az erdőgazdálkodásra is terjesszük ki különösen. Aztán vannak követke, követelmények, az átláthatóságot most országonként vagy projektenként várjuk el. Oda kell figyelni annak is, hogy az intézkedéseinknek milyen költségvonzatai lesznek. Nos, tehát nem csak nem azt akarom, hogy ezzel a ponttal kapcsolatban kevésbé legyen ambiciózus Európa. Egyáltalán nem ez a cél. Swinburne asszony említette a stresszteszteket, csak úgy, mint Vicky Ford. Emlékeztetnék arra, hogy a jelen pillanatban folyamatban lévő tesztek sokkal szigorúbbak, mint az előző hullám. arányosan sokkal kedvezőtlenebb szenáriókat állítunk fel, sokkal nagyobb az átláthatóság és sokkal a, nyilvánosság is, a benchmarkok és a töke tekintetében sokkal szigorúbbak. Ferre asszony is felvetette ezt a kérdést a stressztesztekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy az előzőekből levonjuk a következtetéseket, hogy a következő hullám hatékonyabb legyen. És azok az intézkedések, amelyeket azonnal ö, bevezethetünk, azok olyanok, amelyeknek az előkészítésével kapcsolatban már nem válhatunk, és amelyeket a tagállamoknak egyenként kell kidolgozniuk, a saját jogszabályok értelmében végre tudják hajtani. Ford asszony aztán említette az államadóság és a bankok kapcsolatának kérdését is. A londoni bankhatóság jelölte ki ezt a tesztet. A teljes átláthatóság a bankok könyveiben, az államadóság tekintetében ez a cél. Fordasszony a biztosítási piacon, a biztosítási ágazatban és a nyugdíjalapok területén mi történik. Ez a szöveg nem ugyanolyan természetű, mint a Bázel 3-as. Itt egy irányelv, 600 oldalas irányelv tervezetről volt szó. A szolvenci is nagyon vastag lesz, de talán nem ennyire óriási nagy anyag. Nos, ezt tudnám elmondani a biztosítások és a nyugdíj alapok ágazatával kapcsolatban igen, Ferrer asszony, nagyon határozottan fogok a Bond projektért, a kötvény projektért küzdeni a testületünkön belül, bárózó úrral ezzel kapcsolatban együttműködünk. Már mindjárt az első ülésen, az első találkozónkon a kinevezésünk után a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adókkal kapcsolatban kifejtettem a véleményemet, és ehhez ragaszkodom azóta is az elmúlt hét végén került sor egy tárgyalásra a short sellingről, meg akarom őrizni azt, ami a rendeletben le lett írva, az ESMA hatáskörét meg akarom őrizni az önök támogatásával, és hogyha a tanács ezt nem fogadja el, és megpróbálja a, lebontani azokat a hatásköröket, amelyeket az ESMA-ra ruháztunk a rendeletben, akkor ezt meg fogom próbálni megakadályozni de szerintem észszerű lenne Ferreira asszony a stressztesztek eredményét megvárni annak érdekében, hogy a projekteket felépítessük, hiszen már, ahogy ön is, mi is nagyon sokat dolgoztunk a banki állásfoglalása kapcsolatban, és Kámál úr és Gigol úr kérdéseire reagálván, hogyan lehet fenntartható növekedést építeni. Ezt nem lehet ö, ö, úgy, hogy sokkal többet költünk, mint amennyit keresünk, és nem lehet adósságra építeni. Kamel úr éppen azon okokból kifolyólag, amit ön is mondott, feltételezem, hogy a likviditás rendkívül fontos önnek is, és éppen ezért az Európai Bizottság kezdeti javaslatában nem tiltottuk a short sellinget, de nagyon szigorúan kell egy európai keretet létrehozni, hogy együtt és gyorsan tudjunk dönteni egy tiltásról akkor, hogyha ezt a piaci helyzet megköveteli. De nagyon fontos, hogy gyorsan és együtt tudjunk abban a pont helyzetben dönteni a short selling betiltásával kapcsolatban. Most pillanatnyilag erről folynak a viták. Kámer úr és Fordasszony is a hosszú távú beruházásokról beszélt, ez számunkra is prioritás, és nagyon fontos, hogy a CRD 4 kalibrálása megfelelően valósuljon meg. Kámál úr és Fordasszony is igen, azért dolgozunk ezeken az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban is, hogy megvalósulhassanak a hosszú távú beruházások. És Tajani úr azért szeretné a kockázati tőkét, ö, illetve a, a saját tőkét növelni, hogy ezzel is ösztönözzük a beruházásokat. És végül Görögország természetesen nagyon is megértem az ön aggodalmát, és csak annyit mondanék, hogy anélkül, hogy beleavatkoznék a görög hatás, hatóságok által hozott dönt, hat, döntésekbe, egy globális keretben vizsgálna a helyzetet, és az IMF-fel, illetve az LKB-val e kötött szerződést, illetve a bizottsággal, biztosíthatom önt, Csukisz úr, hogy abban a helyzetben, amiben találhatom magamat, természetesen felügyelni fogom azt, hogy a közösségi és európai jogszabályokat figyelembe vegyék végig a privatizáció során is. Berez asszony az információ jó felhasználása a különböző résztvevő felek szempontjából a pénzügyi szolgáltatások területén megerősítem, hogy Almónia úr bemutatott olyan eszközöket, amivel ez megvalósítható. Nekem is vannak ilyen eszközeim a tarsolyomban. Meg fogom vizsgálni ezt, és azt hiszem ez az a pont, ahol írásban fogok javasolni, vagy válaszolni önnek, és ezelőtt figyelembe veszem majd a javaslatait, és a CDS-szel kapcsolatban is és a növekedés és a versenyel kapcsolatban is elnézést kérek, hogy ennyire hosszan beszéltem, de köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és az elnök asszony is megköszöni a biztos úrnak, hogy eljött, remélhetőleg hamarosan ismét találkozunk, és köszönjük szépen a tolmácsoknak is, mondja az elnök asszony, hogy lehetővé tették, hogy befejezze a biztos úr a felszállását. Június 6-án hétfőn Strasbourgban lesz a következő ülésünk. Addig az Európai Bizottság nem fog összeülni, úgyhogy a következő ülésünk 6-án lesz, júniusban, és most berekeztem az ülést.